számomra, hogy bejelenthetem, hogy a grúz parlament egy delegációja látogatott meg minket, ott ülnek fenn a karzaton, köszöntsük őket, akik az EU-Grúzia Vegyes Bizottság negyedik rendes ülésén vesznek itt részt. Maga az ülés már lezajlott, örömmel üdvözlöm őket. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tanácskozások sok eredményt hoztak, és sok sikert kívánok nekik további munkájukhoz. Most egy nagyon rövid szünetet iktatok be, és 11 órakor pontosan, vagyis 2-3 perc múlva a kanadai miniszterelnököt fogjuk üdvözölni körünkben.